és meg is adom önnek a szót. Itt van-e a vendégünk? Czy jest już z nami na sali pan e, Tom Arnold? Itt van-e már Tom Arnold? To musimy, musimy... Érkezik, azt mondja. A akkor kicsit várnunk kell. Ebben az esetben akkor valak, a másik elnök hozzá, társelnök hozzászólna? Okay. W, tej, w tym punkcie prosimy o wypowiedź. önél szó tessék. Thank you, Mr. Zigerski. Köszönöm szépen, Sikiaszki úr. Örülök, hogy itt lehetek önökkel. Először is hadd köszönjem meg önöknek azt, hogy javasolták azt, hogy Arnold urat hívjuk meg ide, aki hamarosan megérkezik remélhetőleg, és örülünk, hogy bevonták ebbe a fejlesztési szakbizottságot és Linda McEwen asszony az elnökünk sajnálatos módon nem tud itt lenni ma. És azt kérte tőlem, hogy helyettesítsem őt. látom, arra a munkacsoportjának munkája rendkívül érdekes a mi szabadságunk számára, és már többször beszéltünk az afrikai partnerségről, különösképpen ak- akkor, amikor befektetésekről van szó, az afrikai munkahelyteremtés érdekében. Erről beszéltünk egyébként hétfőn a fejlesztési szabadságunkban. Az a kérdés, amelyek kapcsolatban az ön munkacsoportjának kell iránymutatást adnia a bizottságnak, az rendkívül fontos Afrika fejlesztése szempontjából. A célom ma az, hogy meghallgassam azt, amit Arnold úr majd elmond nekünk, és hogy meghallgassuk, meg tudjuk azt, hogy mit javasol a munkacsoportja. De hadd tegyek néhány előzetes megjegyzést. When we speak about rural, rural Africa, we are primarily interested in food security. Minket főként a élelmiszerellátás biztonsága, a szegénység csökkentése érdekel, ezek a fő célkitűzéseink. működésünk célja az agribéri kollégákkal az az, hogy foglalkozzunk a fejlesztéssel és a mezőgazdasággal, és hogy biztosítsuk azt, hogy a közös mezőgazdasági politika úgy van kialakítva és úgy van végrehajtva, hogy ez nem gátolja a fejlődő országokat, és nem akadályozza a helyi gazdaságok, piacok kifejlődését, például Afrikában. Kíváncsian várom azt, hogy önök milyen mértékben foglalkoztak, vagy gondolkodtak ezeken az aspektusokon, nevezetesen a szegénység csökkentésén, az élelmiszerbiztonság tekintetében, Az afrikai mezőgazdasági státuszjelentés 2018-ban, amit az Afrikai Zöld Forradalom Szövetsége hozott létre, hangsúlyozza azt, hogy mezőgazdasági átalakulásra van szükség ahhoz, hogy csökkenteni lehessen a szegénységet, és hogy biztosítani lehessen az élelmiszerbiztonságot. Azt is hangsúlyozzák ebben a jelentésben, hogy a kisméretű kereskedelmi mezőgazdálkodás a kulcsa a mezőgazdasági növekedésnek és a vidéki szegénység csökkentésének. Fontos emlékezni arra, hogy a siker kulcsa nem elsősorban a nagyméretű gazdálkodás, vagy a nagyméretű monokultúrák kialakítása, vagy az, hogy külföldi vagy belföldi befektetők földeket eh, vásároljanak fel. Maybe I will continue. Okay. The African Union has defined some clear objectives for agricultural development. Az Afrikai uh, Unió egyértelmű célkötéseket határozott meg a mezőgazdasági fejlesztés uh, és élelmiszerbiztos a szempontjából. És ezt 2014-ben a Malabó nyilatkozat keretében belül fogadták el. Ennek során belefoglalták azt, hogy meg kell szüntetni az éhezést, meg kell kettőzni a termelé, termelékenységet, 6%-os éves növekedést kell elérni a mezőgazdaságban, Munkahelyeket kell teremteni legalább a fiatalok 30%-ának a mezőgazdasági értékláncolatban, és legalább 10%-ot kell elkülöníteni a közkiadásokból a mezőgazdaságra. Sajnálatos módon számos afrikai ország még nem képes elérni ezeket az eredményeket, de érdemes közelebbről megvizsgálni azokat, amelyek már jó előrelépést tettek, úgy mint Etiópia, amely elérte a 6%-os növekedési célt, és itt a szegénység a felére csökkent. Ez hangsúlyozza annak fontosságát, hogy mennyire szükség van a mezőgazdaság növekedésre, a szegénység csökkentésében. Sokkal több magánbefektetésre van szükség. Ez mindenki számára előnyös lehet, de a kormányzatoknak, illetve a fejlesztési partnereknek azt kell biztosítaniuk, hogy a befektetések előnyösek legyenek a gazdaságok, illetve az Afrikában élők számára is. Ugyanakkor az is egyértelmű, hogy az afrikai mezőgazdaság fejlesztéséhez erős közintézményekre, közpolitikákra és közbefektetésekre lesz szükség. Kell a magánszektor is, de a közszektor és a köz akarat és a megfelelő közirányítás is szükséges Számos ázsiai, európai példa mutat erre. Számos kihívás van, például a piacra jutás, vagy a betakarítástani, utáni veszteségtárolás, vagy az élelmiszer feldolgozás az afrikai országokban. Másik fontos faktor a hitelhez való hozzáférés a kis gazdálkodók számára, akik nem igazán figyelnek a kereskedelmi bankok, sem pedig a mikrohitel intézetek. Az EU elindította az európai befektetési tervet és az európai fenntarthat fejlődési alapot, és kíváncsian várjuk azt Mr. Arnoldtól, Arnold útól, hogy milyen fajta ajánlást tud ajánlani annak érdekében, hogy mindezt a két eszközt sikeresé a mezőgazdasági szektorban. Végül kell bejelentést is tennem. Olyan bejelentést, amely csak a DEVE szakbizottság tagjára vonalkozik. A három véleménye kapcsolatos módosító benyújtási határidő a kappal kapcsolatban. meghosszabbításra került, egészen pontosan december 12. szerda 12 óráig. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. E, észrevették talán, hogy megérkeztek vendégeink. A Task Force e, elnöke fog szót kapni és közben elgondolkoztam, hogy ha én mutatnám be a szakértőnket, és elmondanám, hogy milyen beosztásokban dolgozott eddig, akkor valószínűleg nagyon sok időt vennék időigénybe. Az OECD munkatársa is volt, és nagyon sok tiszteltbeni pozíciója is van nem is tudom, hogy hogy képes ekkora feladat tömeget ellátni. Gratulálok, és nagyon ügyes, nagyon figyelemre méltő, de ezzel a kérdéssel kezdeném, úgyhogy meg is adom a szót Arnold úrnak. Öné a szó. Köszönöm szépen. Elnök úr. Nos, a lényeg az, hogy itt vagyok, és elnézést ilyen ö, nagy, ilyen, ilyen ö, utolsó pillanatban érkeztem. Nos, a vidéki Afrikával kapcsolatos Task Force ö, ö, ö, számos tagja, munkatársam itt van velem a terem hátsó részében ülnek és igyekeztünk, igyekeznénk beszámolni arról, hogy meddig jutottunk el a Task Force munkájában, és hogy hogy tulajdonképpen nagyjából mi is lesz, miről is szó majd a jelentésünk, beszámolunk. Nyilván a Task Force, a munkacsoport feladata nyilván nem teljes, rövid idő alatt kellett ezt elvégeznünk, azonban van lehetőségünk arra, hogy meghallgassuk a véleményeket az a kapcsolatban, hogy mi szerepeljen a jelentésben, és ezért örülünk annak, hogy van lehetőségünk ma a közös bizottsággal találkozni az Európai Parlament mezőgazdasági és fejlesztési szakbizottságának tagjaival. Tehát Hagy idézem fel a politikai kontextus. Mindenki tudja, hogy Európa és Afrika között a politikai kapcsolatfelvétel az elmúlt években számos okból felgyorsult államfői szinten például, és Juncker úr az éves értékelő beszédében 2018-ban javaslatot tett arra, hogy szükség lenne egy Afrika-Európa szövetségre a fenntartható beruházás és munkahelyteremtés érdekében, és úgy gondolom, hogy az Európai Unió valamennyi intézménye figyelembe fogja ezt venni. Nagyon fontos kezdeményezés ez, és az Európai Bizottság volt az, aki meghatározta, hogy tevékenységünk során mivel kell foglalkoznunk. Májusban kezdtük meg a munkánkat, és decemberre eh, várjuk a munkák befejezését, a következő néhány hétben kerül tehát erre sor. És hogyha megnézzük, hogy a vidéki Afrikának mi a szerepe és a jövője, akkor igazándiból egy bifokális lencsén keresztül nézzük ezt az ügyet. Azt a kérdést tegyük fel, hogy Afrika hogy tud elég munkahelyet eh, teremteni a gyorsan eh, bővülő népessége számára, és milyen konkrét módon tud ehhez hozzájárulni a mezőgazdaság, a vidéki térségek Másrészt föltettük azt a kérdést, hogy milyen e, módon tud Európa konkrétan hozzájárulni partneri együttműködésben e, e, a munkahelyteremtés terén. Érdemes talán a kihívás mértékére rávetíteni. Ez a leggyorsabban növekvő népességű térsége a világnak. Az ENSZ azt mutatja, hogy az 1,2 milliárdról kettő és fél milliárdra emelkedhet a népesség 2050-ig. 2015 és 2050 között Afrika fogja képviselni a teljes globális népesség növekedés 50%-át. E, a népesség növekedése természetesen jelentős növekedés jelent e, a munkaerőpiac és a e, munkahelyek iránti igény szempontjából, is jelen pillanatban évente 20 millió ember lép ki a munkapiacra 2030-ig ez 30 millióra fog évente növekedni. Ennek a növekedésnek a munkaerőpiac szempontjából 60%-a vidéki területeken fog bekövetkezni. Ezek a számok vezeték arra a Task Force-t, hogy a munkacsoportot, hogy két alapvető konklúziót fogalmazzon meg. Először is a legfontosabb politikai kihívás az afrikai vezetőkkel szemben az az, hogy elég munkahelyet teremtsenek ahhoz, hogy ez fel tudja venni az egyre növekvő munkaerőt másrészt. Az mezőgazdasági és élelmiszeripari, illetve vidéki ágazatoknak kell kulcsfontosságú szerepet játszani az afrikai gazdasági fejlődésben, ennek stratégiájában és a munkahelyteremtésben. Tulajdonképpen nem más vizsgálunk, mint azt, hogy milyen politikákat kell megvalósítani annak érdekében, hogy maximalizáljuk a munkahelyteremtést a mezőgazdasági és a vidéki élelmiszer élelmiszeripari ágazatokban. Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy ezek a térségek nyilván mindegyik a maga politikai és gazdasági kontextusában működik, és ezek a kontextusok határozzák meg a növekedés lehetőségeit. Ezért már a jelentésünk elején hangsúlyozok, hogy mennyire fontos az, hogy megfelelő konfliktusrendező eljárásokat alkossunk, megfelelő egészségügyi politikákat, oktatási, élelmezési politikákat, tiszta energia politikákat és lehetőségeket dolgozzunk ki, illetve hogy Afrika vezetői az európai partnerekkel való együttműködésben meg tudják teremteni a feltételeket a élelmiszer és mezőgazdasági, illetve vidéki szektorok számára. Nyilvánvalóan nem mehetünk bele ezekbe a részletekbe, hiszen nincs is erre mandátumunk. Ehelyett Elsősorban az ö, agri, ö, tehát mezőgazdasági, agrár és élelmiszerügyi vidéki ágazatok lehetőségeire kell koncentrálnunk, nem az általános kontextusra. Itt négy kisfontosságú tényezőt határoztunk meg, amelyek meggyőződésünk szerint politikai és politikalkotási, közpolitikai megközelítést igényelnek. Először is egy territoriális, területi jellegű megközelítésre van szükség. Hangsúlyozni kell a vidéki és a városi térségek egymástól való kölcsönös függését. Így lehet növelni a beruházást a közszolgáltatásokba a vidéki területeken miközben több munkahelyet teremtünk, és a vidéki területeket vonzóbbá tudjuk tenni e, e, egyszerűen az ott élés, ott lakás szempontjából. E, Folyamatos Afrikában a mezőgazdaság változása természetesen hihetetlen a sokszínűség az afrikai országok között a mezőgazdasági termelékenységük és növekedőképességük szempontjából. Vannak nagy tempós növekedésű mezőgazdasági országok Afrikában, ahol megfelelő költségvetéssel pozitív környezetvédelmet, pozitív eh, környezetet tudtak teremteni a gazdálkodók és a élelmiszeripar számára, és nem másra törekszünk, mint arra, hogy eh, a jelenlegnél sokkal több afrikai ország érje el ugyanezeket a magas szintű eh, teljesítmény szinteket. Harmadrészt azt javasoljuk, hogy a fejlesztésnek a célja egy fenntartható afrikai élelmiszeripar alakuljon ki. Tudjuk, hogy az afrikai élelmiszeripar alulfejlett, és látjuk, hogy Afrikának van két potenciálja arra, hogy saját növekedő igényeit egyre nagyobb mértékben saját maga tudja ki elégíteni, ahelyett, hogy élelmiszer importra támaszkodik. Afrika és Európa természetesen együtt tud működni annak érdekében, hogy az afrikai élelmiszeripar az értékláncban magasabb szintet érjen el, támogatni tudjuk az afrikán belüli kereskedelmet és az afrikai terület, termőterület jelölési rendszer kidolgozásában is tudunk segítséget nyújtani eredetvédelmi rendszer szempontjából úgy gondolom, hogy a fenntartható élelmiszer termelés, illetve a klímaváltozás hatásainak korlátozása olyan szempontok, amelyekben eh, Európa támogatást tud nyújtani az afrikai kormányoknak a természeti erőforrások kezelése terén, és ezeket mezőgazdasági fejlesztési politikáká, stratégiáká tudják alakítani együttműködve. Ez az a négy eh, téma, amelyben szeretnénk eh, végül a jelentésünkben egy összefüggő javaslat csomagot letenni az asztalra, még egyszer Afrika és, partner, és Európa partneri kapcsolatában. Fontos a kapacitásépítés, különösen az afrikai fiatalok körében, hiszen erre lesz szükség ezeknek az ajánlásoknak a végrehajtásához. Hangsúlyozok, hogy az élelmiszer ipari ágazat, a dinamikus vidéki térségek központi szerepet fognak játszani a munkahelyteremtésben Afrikában és Afrika és Európa szövetsége a fenntartható munkahelyteremtés és élelmiszeripari fejlesztés szempontjából úgy gondoljuk, hogy ez ajánlásrendszer csak az első lépés. Fontos, hogy a fenntartható beruházási és munkaterjesztési stratégiánk első konkrét lépése legyen ez. Hiszünk Afrika és Európa partneri kapcsolatában, és úgy gondoljuk, hogy ez három szinten kell, hogy működjön. Egyrészt az emberek között, a vállalkozások között, a szövetségek között és a kormányzatok között. Úgy gondoljuk, hogy az Afrika-Európa Afrika, partneri kapcsolat társadalmunk, társadalmaink, kormányaink, vállalkozásaink kapcsolathálóját tegye képesség hogy a világban összegyűjt fejlesztési tapasztalatok, amelyek nagyon kingesevesen tudtunk összegyűjteni, ezeket tudjuk gyümölcsöztetni Afrikában. A bizottság, a miniszterek tanácsa és a parlament, az Európai Parlament részéről eh, ez eh, a tagállamok, az Európai Uniós tagállamokkal együtt természetesen egy olyan eh, európai megközelítést kell, hogy találjunk, amely Afrika és a korunk legnagyobb, kívásai, legnagyobb kívásaira választ tudjunk adni, és reméljük, hogy a Task Force munkacsoport elsődleges témája, az afrikai fiatalok, az afrikai vidéki fiatalok olyan téma, amely megkapta azt a politikai támogatást, amelyet megérdemel. És még egyszer szeretnék köszönetet mondani, hogy lehetőségem volt önökkel ebben a témában eszmét cserélni volt lehetőségem valamelyik este a mezőgazdasági miniszterek tanácsában hétfeste erről beszélni, és nagyon gyümölcsöző megbeszélés volt az, és úgy gondolom, hogy ez nagyon jó kiegészíti azt, amire most lehetőség van, hogy meghallgathatom az önök véleményét. Köszönöm. Köszönöm szépen. Eszmecsere. Hajbos asszony. Köszönöm szépen Arnold úr a magyarázatait örülök, hogy létezik ez a munkacsoport, örülök annak, hogy Hogan, illetve Mimica biztosok együtt dolgoznak ezen a területen, hiszen a mezőgazdaság, az élelmezés területe nagyon fontos pontok, nagyon fontos a az éjségleközdése főként Afrikában, de nagyon fontosak a jövőbeli kihívások is, nagyon sokan leszünk a Földön, a jövőben nagyon sok fiatal lesz, akiknek munkahelyek kellenek majd, és saját kezükbe kell vegyék majd a sorsukat. Két kérdésem, két irányba szeretnék kérdezni. Először is úgy gondolom, hogy az élelmiszertermelés tekintetében Afrikában is van potenciál. A módszereket kellene megvizsgálni, azt, ahogy az élelmiszereket előállítják. Az FAO-nál vannak kezdeményezések, például az agrárgazdaságokat fejleszik, hogy jobban vigyék a talajt, hogy gazdasági biztonságot érjenek el az emberek számára. Az agrár ökológiával kapcsolatban mondanak-e valamit, van-e ennek súlya, itt pedig itt is lehetne ennek potenciája. A klíma kérdését hogyan vonják bele ebbe a jelentésbe. Ez nagyon fontos, főként az afrikai kontinens számára, bár számunkra Európában is fontos ez, de még fontosabb ez Afrikában. És hogyan lehet felelős, felelősségteljes befektetésről beszélni, helyi szinten is meg kell nézni azt, hogy hogyan lehet bevonni a kézműves munkát, illetve hogyan lehet jobban elérni a földhez, illetve a hitelekhez való hozzájutást. Kevés időnk van. Egy percet adok mindenkinek. Nagyon sajnálom ezt, megint az asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen, Tom, ezt a, az előadást engem is lenyűgözött Fordúr önéletrajza. A mezőgazdaság kapcsán két kérdést szeretnék feltenni. Ez egyik az az, hogy az EU agrárpolitika hogyan fejlődött, és jelenlegi formájában ez pozitív negatív hatással jár -e az önök afrikai munkájára. A második kérdés pedig az az, hogy le lehet-e vonni tanulságokat Európa múltjából, amikor a mezőgazdaság fejlesztéséről, illetve az élelmiszerelőállítás növeléséről volt szó, amelyet önök is próbálnak most elérni Európa, vagy Afrika érdekében. Nagyon fontos ez a munka, mert az önző okokból is fontos ez, ha másból nem is, de erkölcsi okokból is segíteni kell az afrikai kontinensnek az a fajta uh, probléma rendszer, amit felvázolt, az valóban megdöbbentő. Úgy gondolom, hogy politikai bátorság kell a bizottság, a parlament, a tagállamok részéről arra, hogy a helyes dolgot tegyük akkor, amikor segítünk Afrika fejlesztésében, hiszen a gyerekeink gyerekei lesznek azok, akik megszenvedik a rossz fellépés kárát. Agnew úr következik. Uh, Köszönöm szépen kérdéseket tett fel, én meg válaszokat szeretnék adni. Az első pedig az volt, hogy mi a jó modell, mit tehetünk Afrikában. Nos, 40 évvel ezelőtt éltem és dolgoztam ott, és úgy, értem, úgy éreztem, hogy az ottani modellekre nagyon is jól működnek, hiszen mindenki kapott lakást, oktatást, volt bolt, volt kórház, tehát volt egy ilyen vidéki központ, és ez teljesen jól működött. A második kérdés az volt, hogy mit tegyen az EU. Nos, két dolog. Az első, a GMO-k használatát tól nem szabad elvenni a kedvét az afrikai gazdálkodónak, illetve másodszorban a dél-afrikai kormány, kormányokra nagy, nagy nyomást kell gyakorolni, hogy megvédjék a gazdákat, illetve az ott élőket. Um, thanks very much for your presentation. I'm sorry. Köszönöm szépen a prezentációt, és sajnálom, hogy ilyen kevesen vagyunk a teremben, hiszen általában sokan ugrálnak föl, és mindig panaszkodnak, hogy jönnek a bevándorlók Afrikából, de hogyha arról van szó, hogy segítsünk abban, hogy ott éljenek az emberek, akkor valahogy kiürül a terem. Tehát köszönöm a prezentációt. Azt a kérdést tette föl, hogy mit tehetnének a képviselők, hogy vannak-e megoldásaink. Nos, egy dolog van, amely időről időre fölbukkan, egy olyan ország számára, ahol volt már éhínség. Ez pedig az, hogy az Európai <clears throat> Unió feladata, hogy élelemmel ellássa a világot. Szerintem ez nem így van, hiszen jobb, hogyha az ember magát élelmezi, és a saját mezőgazdaságát kialakítja, ez sokkal jobb, mint hogyha valaki más etet bennünket, itt, itt nem a keresztény hangot szeretném megütni, igazi pogány vagyok, de azt hiszem, hogy hogy nem helyes az, hogyha az Európai Unió élelmez mindenkit, mert ez csak addig jó, ameddig ezt teszi, utána viszont a nagy űr következik. Tehát szerintem ez egy elég arrogáns hozzáállás, szerintem sokkal jobb lenne, hogyha mindenki magáért lenne felelős, és abban segítenénk, hogy élelmet hozzanak létre. Írországban mi is ezt tettük, hogyha hogyha pedig minket élelmeztek volna, hát akkor bizony ott kudarcba ütköztünk volna. Hát, Örülök, hogy itt van ma, itt is megválaszolja a kérdéseinket. Egy dolog érdekel engem. Mindenki tudja azt, vagy vagy van válasza arra, hogyan lehetne Európában a helyzetet javítani. Amikor kollégákkal beszélek, akkor az a begyomásom, hogy sokan úgy gondolják, hogy a, a mi mezőgazdálkodásunkat kellene exportálni Afrikába. Szerintem ez nem kivitelezhető. Afrikában egy másfajta rendszerre van szükség. Például az értékesítésnél nálunk a szupermarketekben kevés emberrel akarunk ö, dolgoztatni. Afrikában ez szörnyű lenne, hiszen Afrikában soknak kell munkahelyet teremteni. Engem a következő érdekelne. Önnek van-e elképzelése arról, hogy milyen fajta mezőgazdaságra nem működőképes Afrikában? Ez az első pont. A második pont, az Afrikával megkötött szerződéssel kapcsolatban az EPAS-hoz nagyon beszélnek. Ön hogyan látja az EPPAS esetében ezt a helyzetet. Ez nem lesz a túlzott liberalizáció az afrikai e, piacon. Itt szeretnénk jó emberként feltűnni, lehet egyfajta hurikánként taroljuk le az afrikai piacot. Andrew. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, köszönöm szépen Arnold úr a prezentációt. Én is Bizony nem kicsi a kihívás előttünk. Egy-két reflexió, illetve kérdés, hogyha megengedi. Először is valóban, a ön is elmondta, nem szabad ugyanazokat a hibákat elkövetni, mint, mint amit Európában megtettünk. Hiszen az mezőgazdaság, az élelmezés, illetve, illetve az egészségügyi kérdések nagyon szorosan összefonódnak. Különböző történelemmel rendelkezünk, különböző kultúrával, nem, nem tudjuk egyszerűen átadni a saját módszereinket, hanem inkább elkísérjük, elkísérjük az afrikai Kontinens, a saját projektjén. Tehát nem az európai megoldásokat kell átültetni. A fejlesztési kapcsolatot lehet, hogy valós partnerségi kapcsolattá kellene átalakítani jelenleg pontos költségvetési keretek alakultak ki erre a témára. Köszönöm. Then the next speaker is Mr. Michi. Michi úr követ. Commissioner. Commissioner. Thank you, and... A bizottság részéről. Köszönöm szépen, és jó napot vagy jó estét kívánok mindenkinek. Igen, szorosan együttműködünk Tommal, illetve a Task Force tagjaival, és azt gondolom, hogy időszerű a mai alkalom. Ahogy Juncker úr is Eh, ahogy elhangzott, Juncker úr a State of the Union jelentésben egy EU-afrikai szövetséget indított útjára, és ennek az első kézzel fogható eredménye a december 18-i Bécsi ülésre készülő összefoglaló. Köszönöm szépen az eszmecserét és a vitát. Szerintem a jelentésnek nem az a célja, az a szándéka, hogy az Európai Uniós modellel élelmezzük a világot, nem. Szerintünk annyi fontos, hogy vezető szerepet töltsünk be, az országok és régiók számára esetleg megoldásokat javasoljunk. Így a mezőgazdasági területen felléphetünk. Rómában az innovációs rendszerekről tartanak konferenciát, tehát a technológia típusokról van ott szó, amelyek az afrikai kontinens számára hasznosak lehetnek. Aztán ott a kereskedelem, van egy kontinentális megközelítés, aztán ott van az e amely szintén a tanulságok területén adhat belépési pontot és így a kontinentális szabadkereskedelmi térség kialakítására is lehetőség van, de ez afrikai eh, indítatású eh, projekt. Ezen kívül az afrikai 55 ország kereskedelmét egymás között föl kell lendíteni. Ezen kívül nagyon fontos a kereskedelmi integráció. Az Afrika, eh, Afrikában nem oldják meg az élelmiszerbiztonsági kérdéseket, hiszen csak 15%-ban kereskednek egymás között, ahelyett, hogy 60-70%-ban tennék ezt, mint a fejlett világban, és akkor bizony felmerül a függőség problémája. Ez azt jelenti, hogy helyi, regionális piacokat kell létrehozni, és meg kell mutatni azon modelleket, amelyeket a kap keretében alakítottunk ki az elmúlt ö, évtizedekben, illetve a fenntartható fejlődés keretében, és így megmutassuk, hogy milyen tanulságokat le, lehet levonni a területi megközelítés kapcsán. Ezek a legfontosabb kérdések. Ahogyan említették, ott van a, a területi megközelítés, úgyhogy vezető típusú megközelítésekre van szükség, ahol a vidéki területeken munkahelyeket teremthetünk, és így az emberek nem vándorolnak kell a mega ö, metropoliszokba, és nem alakulnak ki ott ö, gettók. Aztán, ami a fenntartható ö, fejlődési, fenntartható élelmezést illeti, meg kell nézni ezeket az élelmezési rendszereket, változatosabb ö, étrendre van szükség, aztán oda kell figyelni az alultápláltság, alultápláltságra is, hiszen nagyon sok a pocsékolás, de emellett nagyon sok a kövérséggel, túlsúlyjal kapcsolatos probléma. Ketyegő bombákat látunk tehát, ott van a demográfiai változások kérdése is. Azt hiszem a feladatunk tehát az, hogy megmutassuk, hogy mit jelent a diversifikált étrend, a diversifikált ét, élelmezés, illetve oda kell figyelni az éghajlatváltozással kapcsolatos aspektusra is, hiszen Afrika legfőbb kihívásai a jogokhoz fognak kapcsolódni. A 9-es napi rendi pontban erről már beszéltünk, Madridnak is ez lett az eredménye, tehát ami a földügyi kérdéseket illeti jogalapú megközelítésre van szükség, a vízhez való hozzáférés, az erdőpusztítással kapcsolatos kihívások, úgyhogy nagyon fontos, hogy holisztikusan közelítsük meg az afrikai kontinens specifikumait, és biztos vagyok abban, hogy a Task Force, illetve annak tagjai a következő hetek tárgyalásai során egy erős jelentést hoznak majd létre, amely figyelembe veszi a jelenlegi helyzetet, de egyértelmű jelzést ad majd a tanács, a bizottság, illetve a tagállamok, valamint a parlament számára, hogy holisztikusan koordinálják rövid, közép és hosszú távú fellépéseiket, szorosan együttműködve az Afrikai Unióval, illetve az afrikai országokkal, és így valóban vezető szerepet tölthetünk be. Köszönöm. Thank you very much. Then we have a lot of questions. Köszönöm szépen, sok kérdés van, és most meghallgatjuk a válaszokat. Arnold úrnak adom meg a szót. I mean, <clears throat> I would very much agree with... Nos, nagyon ö, ö, nagy mértékben egyetértek mindazok a dolgok, amelyeket ö, az előttem szóló elmondott, de és igyekszem minden kérdést lefedni. Úgy gondolom, hogy a kulcsfontosságú kifejezés itt, amelyen belül ö, mindenre gondolnunk kell, az a partner kapcsolat, partnership ahhoz Juncker, ahogy Juncker úr mondta az évértékelő beszédében, tulajdonképpen az Európa és Afrika közötti kapcsolat jellege változik meg, hiszen korábban a segélyekre és a kereskedelemre koncentrált ez a kapcsolat, most inkább úgy gondolom, hogy legalábbis emléletben a politikai egyenlőségnek kell lennie a kiindulási pontnak, mert Afrika szám, számtalan ö, területen rendelkezik kidolgozott politikákkal. A mezőgazdaságban, és erre hivatkoztak is korábbi megjegyzéseikben, a 2003-as, illetve a 2013-as nyilatkozatok, ugye ezeket lefektették. Afrikának megvannak a maga elkötelezettségei, és ezeket többé-kevésbé teljesítette és betartotta. Nyilvánvaló Afrikának jobban kell teljesítenie abban, amit egyébként már fölvállalt, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy nagyon fontos szerepet kell, hogy kapjon az Afrika és Európa közötti szoros kapcsolat annak érdekében, hogy sikerüljön Afrikának a saját célkitűzését elérni. És eh, Afrika ebben nyilván kulcsfontosságú szereplő, és Európában segítséget tud neki nyújtani, különösen bizonyos területeken saját tapasztalatai miatt. Azok birtokában. És ahogy McGinnis asszony beszélt a közös agrárpolitikáról, és arról, hogy az hogyan fejlődött az elmúlt húsz évben, eh, nem lehet eh, megtagadni azt, hogy 20 évvel ezelőtt a közös agrárpolitika valójában az afrikai gazdálkodók érdekeit érdekeinek éppensége nem felelt meg az akkori kereskedelmi kapcsolatok károsokat okoztak Afrikában. Ez szerencsére megváltozott, és ahogy az elmúlt húsz évben az Európai Unió közös agrárpolitikája megváltozott, az valójában meghatározza, hogy hogyan is lehet a figyelmet a környezetvédelemre, a regionális fejlesztésre, az élelmiszer minőségre át siklatni, úgymond, hiszen és ezeken a területeken nagyon sok tapasztalatunk van, de ezeket az afrikai körülményekkel kell alkalmazni. És ez részben ez lehet a válasz a kérdésekre. Ami a agroökológiát illeti, úgy gondolom, hogy ezeket mind teljes mértékben figyelembe kell venni. Hónap találkozom az FBO-val, amelyik hihetetlenül jó munkát végzett, nem csak a mezőségi ökológia kapcsán, hanem a migrációval kapcsolatban is, ami ugyancsak rendkívül fontos a mi munkánk szempontjából mindennek kellős közepén, és ez megint a partneri kapcsolatokra vonatkozó ügy, az az, hogy az Európai Uniónak alapvető politikai önérdeke hogy Afrika saját lábra álljon gazdasági szempontból. Ez tulajdonképpen az, aminek a mi politikai elkötelezettségünk alapjának kell lennie. Én nem gondolom azt, hogy az európai politika az lenne, hogy Afrika tudja majd táplálni a világot, de Európa mindenképpen elmozdulásokat vezethet be a saját e, közös e, agrárpolitikájában, és nagyon fontos az, az élelmezés és e, tápérték, biztonság kérdése, hogy ne csak elég élelmiszer legyen, hanem elég egészséges élelmiszer legyen a világ minden lakója számára. Ideértve nyilván Afrikát is. Ami a földhasználati jogokat illeti, úgy gondolom, hogy a valóságból kell kiindulnunk. A valóság pedig nem más, mint az, hogy az afrikai mezőgazdasági termelés nagy része kis birtokokon folyik, ebben a nők hihetetlenül nagy szerepet játszanak, és itt kell megtalálni a termelékenység fokozásának jogát, a jövedelem, jövedelmezőségnek biztonságosabbnak, kiszámolhatóbbnak kell lennie a jövőben de ebben a kérdésben nincsenek egyszerű és könnyű válaszok. Először is a termelékenység növelések kisbirtok szinten nehéz ügy, másrészt a helyi gazdaságot kell fejleszteni annak érdekében, hogy az emberek továbbra is gazdálkodással foglalkozzanak a földjeiken, másrészt méltányosabban jussanak hozzá jövedelmekhez. Ez Európában megtörtént, Afrikában is előbb-utóbb meg fog történni. Meggyőződésem az, hogy az afrikai élelmiszeripar fejlődésének ügye mert jelen pillanatban rettenetesen alulfejlett az afrikai élelmiszeripar. Rettenetesen fontos, és remélem, hogy ezzel kapcsolatban tudunk értelmes dolgot mondani. Ehhez nem csak a magánágazatnak kell fejlődni, hanem a kormányzásnak is, a kormányoknak kell megteremtenie azokat a körülményeket, amelyek között a magániparnak eh, vonzóvá válik az élelmiszeripari beruházás mert megvannak a kereskedelmi lehetőségek, és megvan az élelmiszertermelő rendszereknek a lehetősége arra, hogy az értékláncon magasabbra kapaszkodjanak. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek a véleményért. Nyilván ezek egy része kifejezetten hasznos lesz a szövegezés véglegesítésében. On, on... Szeretnék köszönetet mondani valamennyi felszólalónak, Arnold úrnak és mindenkinek eh, eh, sok sikert kívánok a maga munkájában. Úgy gondolom, hogy eh, így tudom csak jó eredményt elérni, és nagyon hálás vagyok azért, hogy a két szakbizottság ezekről az ügyes ügyek, élelmiszerrel kapcsolatos ügyekről tudott együtt eszmecseket folytatni. Az Európai Unió a legnagyobb fejlesztési segélynyújtó donor szereplő, és az élelmiszer termelés az egyik olyan terület, amelyet feltétlenül fejleszteni akarunk a fejlődő országokban, különösen, hogy az emberek saját maguk számára meg tudják termelni az élelmiszert, és ezzel kapcsolatban hallottunk sok érdekes felvetést, hogy mit is jelent a helyi mezőgazdaság, és mit lehet fejleszteni, milyen termelési módszereket lehet alkalmazni, hiszen nem akarjuk az erdőket, a természetet, a talajt tönkretenni, nem akarjuk szennyezni a környezetet. A talajnak mindig jobb állapotban kell lennie, mint mielőtt az ember belevágta a kapáját úgy gondolom, hogy fontos, hogy az emberek meg tudjanak élni a mezőgazdasági termelésből, és saját termelésüknek a gyümölcseit élvezhessék is. Átondul a felszállása vége felé elég jól összefoglalta azt az elvet, hogy széleskörű együttműködésre van szükség, és természetesen ez a megoldás a mezőgazdasági termelés terén is, de ugyanígy a fejlesztésben is akár a két szakbizottságunk együttműködésében is. Köszönöm szépen ezt a vitát. Úgy gondolom, hogy önök folytatni fogják a munkájukat a mai ülés alkalmával, a részünkről azonban ezzel befejeztük. Köszönöm. Dziękujemy bardzo pani dziękujemy komisji Elnök úr, pontosabban az elnök, köszönöm szépen a fejlesztési eh, szakbizottságnak és a titkárságnak, hogy a mai ülést előkészítették és köszönet elsősorban szakértőknek, Árnod úrnak. Nagyon nagy benyomást gyakorolt ránk mindaz a munka, melyet ön végez, és bízom abban, hogy talán még a jelenlegi mandátum során lesz lehetőségünk arra, hogy önt újra meghallgassuk. Most azonban hagyd mondja csak annyit, hogy köszönöm szépen. A teraz byśmy rozpoczęli rozpoczęlibyśmy już, spo... jeszcze mam jeden punkt z posiedzenia, moment. Jeszcze, nie, jeszcze mam jeden punkt posiedzenia komisji. Van még egy napi rendi pont, mielőtt e, még e, a kollégák szétszélednek a szélrózsa minden irányába. Hallják, amit mondok? Tehát a kilences napi rendi pont következik, mondja az elnök. Mindenki hall engem? És Remek. Kilences napi rendi pont. Eszmecsere. Szeretném felkérni vendégünket, hogy csatlakozzon hozzánk itt az elnöki asztalnál. Bax úr és Pokinan asszony. Az eszmecsere címe pedig Ezt becsere az emberi jogok hete alkalmából az ENSZ nyilatkozata a gazdálkodók és a vidéki területen dolgozó egyéb személyek jogairól és a mezőgazdaság terén az emberi jogokat érintő átfogó kívásokról. Ugye az emberi jogok nyilatkozatának 70. évfordulóját ünnepeljük, és uh, uh, Bax úr uh, csatlakozik hozzánk, egy olyan nemzetközi emberi jogi szervezetnél dolgozik, amely az élelmezés uh, élelmezés biztonság e, terén tevékenykedik az ensz együttműködve. E, nagyon látványos e, történet áll mögötte. Üdvözlöm. Pokinen asszony pedig az Európai Külügyi Szolgálattól érkezett. Tíz illetve 5 percet kap két vendégünk, hogyha ez így rendben van. Sajnos rövid idő áll rendelkezésünkre. Öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Mivel kevés időnk van, nem tudom, hogy lesz-e kérdés-válasz lehetőség is az felszólásunk után. Rendben, köszönöm. So thank you very much for... Köszönöm szépen, hogy meghívtak a szakbizottsághoz, hogy az ez nyilatkozatáról beszélhessek a, a parasztok és a vidéki területen dolgozók jogaival kapcsolatban. Két nap azért került ennek a jelentés, ennek a nyilatkozatnak az elfogadására az, Európa, az ENSZ New Yorki központjában. Erre nagyon gyorsan vissza fogok majd később térni. Ez a nyilatkozat az und Európai nagyon fontos több szempontból bizonyos széles körben ismert tényeket szeretnék felvázolni először is. A parasztok nagy mértékben azonban a legeltető állattatással foglalkozók, illetve a vidéki térségekben dolgozók azok, akik biztosítani tudják az élelmezés biztonságot és a közösségek élelmiszer szempontból élelmiszer szuverenitását, illetve a teljes népességre is igaz ugyanez. Ők azok, akik etetik a világot, gyakorlatilag az élelmiszer 70%-a világszerte kis termelők kezemunkája eredményeként kerül az asztalra. És ők azok, akik az élelmiszer biztonságát is garantálják, ők az akik általában a természeti erőforrások fenntarthatóságát biztosítani tudják, és ilyen módon ki tudnak hatni a klímaváltozás kapcsán fennálló helyzetre is. Ugyanakkor a egész világon azt látjuk, hogy a mezőgazdasági gazdaságok egyre inkább eltűnnek, egyre nagyobb mezőgazdasági nagyüzemek jönnek létre, E, a kisgazdálkodók e, kárára. E, a megélhetés, a bér, a kereset nagyon alacsony, gyakran a szegénység vonala, a szegénység küszöb alatt emellett pedig nagyon gyakran a parasztok az egész világon elveszítik a földjeiket, mert egyszerűen elűzik onnan ez a land grabbing, földrablás jelensége. Eh, illegális földkisajátítás folyamata. Eh, nagyon sok térségben a parasztok és a vidéken, vidéken eh, működő gazdálkodókat kriminalizálják, támadják, meggyilkolják, megfélemlítik. Ugye az emberi jogi tevékenységen foglalkozó aktivisták nagy része tehát az aktivisták közül, akik nagyon sokan életüket vesztik, és általában éppen azok leggyakrabban, akik a földhöz fűződő jogokért küzdenek világszerte. Az Európai Parlament az Agresszorbizottság előkészítő munkájával már fogadott el anyagot a gazdaságok koncentrációjával kapcsolatban. Ebben az összefüggésben azt látjuk egyre inkább, hogy a, a parasztokkal szemben szisztematikus, ugyanakkor rendszer szintű ö, ö, fenyegetések állnak fönn, és azt is mondhatjuk, hogy ehhez még maga a közös agrárpolitika is hozzájárult valamilyen, vagy akár nagy mértékben. Ö, azt hiszem, hogy ezt kimondhatjuk, hiszen ö, nagy gazdaságok ö, ö, születtek, és a kis gazdaságok eltűntek. Egy másik állásfoglalásra is hivatkoznék, amely az idén került elfogadásra. Ez pedig az őshonos népek jogainak megsértésével kapcsolatos jelentés, határozat, állásfoglalás. Ez volt az Európai Parlament első ö, olyan ö, állásfoglalása, amely hivatkozott erre az ENSZ nyilatkozatra, és amely anyag foglalkozott a földek illegális kisajátításával, a grabbinggel is. Vannak tehát specifikus kérdések, már beszéltem némileg a parasság helyzetéről. Bizonyos adók szerint az élelmiszer, világon termelt élelmiszer 70, akár 80 át kis gazdálkodók, parasztok termelik meg, miközben világszerte a éhezők 80%-a éppenséggel paraszt vagy vidéki térségben élő ember, ami egy ironikus helyzet. Ezzel a helyzettel kapcsolatban meg kell említenünk azt, hogy mi a helyzet a nőknek. A Szaharától délre Afrikában a nők végzik a mezőgazdasági termelés 80%-át, Ázsiában az élelmiszerek 50%-át nők állítják elő, Latin Amerikában a nők azik, akik a belső piac eh, mezőgazdasági eh, termék állományának 40%-át állítják elő. Ennek ellenére a vidéki területen élő nők azok, akik a világ leginkább éhező népességeihez tartoznak, és akiket leginkább aránytanul érint az alultápláltság, a szegénység, az élelmezés biztonság hiánya. Eh, mint hogy sok időnk nincsen, az ENSZ nyilatkozat létrehozatalának folyamatáról inkább nem beszélnék. A, csak annyit talán, hogy a 2007-es 8-as élelmiszer ö, ö, válság idején ö, egy nemzetközi ö, szervezet ö, megkereste az ENSZ tanácsát Genfben. A 2007-es 2008-as élelmiszerválság tulajdonképpen felnyitotta a szemét a nemzetközi közösségnek az a kapcsolatban, hogy tenni kell valamit. Nem akarok most arról beszélni, hogy milyen ülésekre kerül sor. 2012-ben került sor az első kormányközi ülése, a legutóbbi 2018-ban zajlódott le nem tudok belemond menni a, a részletekbe természetesen, de ahogy említettem, két nappal ezelőtt az ENSZ harmadik bizottsága New Yorkban, a harmadik bizottság az, amely az ö, szociális és humanitárius ügyekkel foglalkozik, elfogadott nagy, elég nagy szótöbbséggel ö, egy, jelent, egy nyilatkozatot, amelyről ugye beszéltem, hét nem szavazattal és elég sok tartózkodással, de mégis nagy szótöbbséggel, és immár ratifikáció, ratifikálás előtt áll a szöveg. Egy kép, főleg egy térkép többet elárul, mint akárhány szó. Ha megnézzük ezt a térképet, láthatják, hogy Afrika és Ázsia csak nem teljes egészében támogatta ezt a nyilatkozatot. Latin Amerikában volt néhány kivétel, három ország, Brazília, Argentina és Kolumbia. Európában ez a helyzet. Az európai régió államai, az ENSZ által ismert listára van itt szó. Itt azt látjuk, hogy az Európai Unión belül csak két ország volt aki megszavazta ezt a nyilatkozatot, konkrétan Portugália és Luxemburg. És három állam volt, aki e, e, ellene szavazott, Svédország, e, az Egyesült Királyság és Magyarország. Azonban az összes többi ország, például Svájc is, megszavazta, ami jó jel. Monaco, Moldova, Azerbajdzsán, Szerbia, Belarus, Fehér Oroszország hasonlóképpen szavaztak. Az egyik így, amit mindenképpen hangsúlyozni kell, az az, hogy ez a nyilatkozat nem arról szól, hogy megpróbáljuk a parasságot megvédeni saját érdekük figyelembevételével. Ugye E, többen felvetették, hogy miért nincs emberi jogi védelmi rendszer mondjuk a vízvetékszerelők számára, vagy a könyvelők számára. Nos, ez a nyilatkozat teljes mértékben e, általános értékeket, általános érdekeket véd, nem csak a parasság érdekeit. Hiszen e, egyre inkább megszűnnek a kis gazdaságok, jelentős az adóügyi diszkrimináció, azonban itt nagyon fontos uh, a biodiverzitás, a biológiai sokszínűség megőrzése szempontjából, a talaj eh, egészségügy szempontjából. Ugyanakkor jelentős motorra lehet ez, ez a vidékfejlesztésnek és a vidéki munkahelyteremtésnek is. Eh, végkövetkeztetésként ugye eh, megmutattam, hogy a tagállamok hogyan szavaztak, és szeretnék egy kicsit provokatív lenni, és megfogalmazni azt az üzenetet, hogy az ENSZ és az EU tagállamai azt állítják, hogy ők az emberi jogok bajnokai, miközben az EU-s tagállamok többsége nem, nem ö, ö, szavazta meg ö, ezt a nyilatkozatot, az Európai Bizottság pedig testvérként ugyancsak nem szavazta meg. Ö, nyilván az EU és az EU tagállamai számára fontos lenne, hogy felismerjék, hogy szükség van erre a nyilatkozatra, és figyelembe kell venniük, meg kell barátkozni azzal a gondolattal, hogy az emberi jogok kérdésköre ez egy evolutív, fejlődő valami. Erről nem szabadnak felkezni. Köszönöm. Elnök, akkor öt percben megadom a szót a kolléganőnek. Köszönöm szépen. Civil society, um, It's a great pleasure for me to be here uh, today to... Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm, hogy meghívtak, és uh, az Európai Parlament uh, emberi jogi heti, hetek kapcsán itt szólhatok önökhöz. Először is azzal kezdeném, hogy kollégám végközvetkeztetéseiből indulok ki. Valóban az emberi jogok területén bajnokok vagyunk. Senki nem tesz többet az emberi jogokért, mint az Európai Parlament, és ezt el kell ismernünk, ennek örülnünk kell. Ami pedig a konkrét nyilatkozatot illeti, illetve a vidéken területen élő gazdák, illetve parasztok jogai, na kérdését illeti, nagy figyelmet szánunk ennek a kérdésnek. indeed engaged constructively in uh, the negotiations and, and deliberations. Az Európai Unió konstruktívan részt vett a témával kapcsolatos eszmecserékben, illetve vitákban, valamint a nyilatkozat tervezet létrehozásában. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez egy kormányközi munkacsoport, az Európai Unió tagállamok vettek részt ebben, vettek részt ebben, és az Európai Unió aktív koordináló szerepet vállalt. A nyilatkozatot hétfőn fogadták el, és valóban 119 ENSZ tagország támogatta, de meg kell említeni, hogy 49 tagállam tartózkodott aggályokat emlegetve. A folyamat során elismertük, hogy az általunk készített javaslatok egy részét elfogadták, voltak a szövegben javítások, illetve nagyra értékeljük a New Yorki, illetve Genfi munkatársok, munkatársak hozzájárulását. Sajnos az Európai Uniós tagállamok számára is gondot okoz e, néha bizonyos kérdésekben ez, de más országok számára is, például a kollektív emberi jogokra gondolok, illetve a földhöz, illetve tengerhez való jog, ezeket a kérdéseket még tisztázni kell. Ezen kívül bizonyos tagállamok aggályokat fogalmaztak meg, azt mondták, hogy a nyilatkozat nem felel meg a kötelező érvényű megállapodásoknak, amelyek a környezetvédelmi kérdéseket érintik. Ez egy nem kötelező, kötelező érvényű eszköz, de mivel a nyilatkozat nagyon bonyolult, jobb lett volna, hogyha inkább az ENSZ közgyűlésének későbbi alkalmával fogadták volna el ezt a nyilatkozatot, hiszen egy ilyen elhalasztás lehetővé tette volna, hogy alaposabban megvizsgáljuk a kérdést, illetve az aggályokat orvosoljuk. Sajnos ez az opció azonban nem valósult meg. Az Európai Unió továbbra is együtt kíván működni partnereivel, és a vidéki, valamint a városok, városi területek közötti egyenlőtlenségeket orvosolni kívánja, a gazdasági, szociális és kulturális jogokat pedig érvényesíteni kívánja a vidéki területen is. Ami pedig a földhöz való jogot illeti, ez rendkívül fontos a vidéki területen élők számára, és röviden szeretném elmondani, hogy az Európai Unió mit tesz ezen a területen. Hiányzik az elszámoltathatóság, illetve nem megfelelő a kormányzás, az irányítás ezen a területen, ezért egy rendalapú rendszer fenntartására hívja fel az Európai Unió a figyelmet, ilyen a 2030-as ágenda, illetve a fenntartató fejlesztési célok programja. Tavaly júliusban egy fejlesztési konszenzust fogadott el az Európai Unió, amely stratégiát vázol a következő esztendőkre. A földhöz és forrásokhoz való hozzáférés ennek eh, gerincét képezi. Um, e az Európai Unió támogatja az önkéntes iránymutatásokat, a földhöz való jog kérdésében, és továbbra is azt kérjük a tagállamoktól, hogy ezt eh, érvényesítsék, mint egy 240 milliós költségvetéssel támogatjuk világszerte a kormányokat ezen erőfeszítésükben. Az Európai Bizottság is nagyon fontosnak tartja, hogy kiálljon ezen kérdés mellett. Zárásképpen szeretném elmondani, hogy az Európai Unió többoldalú megközelítést alkalmaz, célja az, hogy az emberi jogokat érvényesítse, megvédje a földhöz való jog, illetve a mezőgazdaság területén. Az emberi jogvédőkkel is továbbra is együttműködünk, illetve a fenntartható és felelősségteljes irányítás és kormányzás a célunk. Várom a megjegyzésüket. Bardzo dziękuję. Po jednym minucie pani Senra. One minute. No. Köszönöm szépen. Egy percet adok önnek, Szevele úr. Asszony, többet nem. Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy sajnálatos, hogy uh, amikor végre beszélünk a gazdálkodók, a parasztok jogairól, utolsó pillanatra hagyjuk ezt a témát, és nem tudunk nyugodtan vitát folytatni és rengeteget dolgoztunk ennek a eseménynek az összehozatalán, de hát ez van. Szeretnék gratulálni a Via Campesina munkájához, akik a Paraszt Szövetségként elérték, hogy az ENSZ hármas csoportja ezt nyilatkozatot meghozta. Úgy gondolom, hogy ez az egész bolygó, beleértve az Európai Uniót is, számára rendkívül fontos. Ami a földek illegális kisajátítását illeti, ez egy rendkívül fontos kérdés, és szeretném föltenni ezt a kérdést, hogy hiszen világos, hogy ennek megfelelően szavazásra is sor került. Az Európai Unió és a tagállamai Luxemburg és Portugália kivételével, akiknek szeretnék összet mondani, hogy elkötelezték magukat ezen nyilatkozat mellett, miért nem támogatták ezt az ügyet. Olyan eszköz ez, amely alapvető fontosságú annak érdekében, hogy az emberi jogokat és a parasztok jogait érvényesíteni tudjuk azon agressziókkal és agresszorokkal szemben, amelyet elszenvednek a nagy tőke részéről fontos szerepük van a természeti kincsek megvédésében. Köszönöm szépen, itt ülök, és szégyellem magamat, szégyellem magamat, hogy az Európai Unió, ahol, és itt az Európai Parlamentben és az emberi jogokat ünnepeljük, az emberi jogokat megsérti. Tudjuk, hogy hol vannak az emberi jogok határai, ahol a leg sérülékenyebb emberek vannak, onnan kihúzzuk magunkat. Ez egy súlyos jelzés, egy millió, egy milliárd gazdálkodó van itt a világon, akinek a jogait lábbal tiporják, marginalizálják őket, életüket veszélyeztetik. Azt kérdezem, hogy az Európai Unió az Emberi Jogi Tanácsban a gazdálkodók joga esetében miért tartózkodott, és itt, itt lehetne a gazdaságot és az embereket összehozni, ezt nem tesszük meg, szégyellem magamat. Mekkora súlya rendelkeznek a betőmag múlték a kis gazdálkodókkal szemben. Megjön ezt asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen az előadásaikat. Elnézést, hogy el kell rohannom, de egy trialógusra kell mennem. Úgy gondolom, hogy a jelenlét is mutatja, hogy rossz volt az ütemezése ennek a pontnak. Nem akarok kitérni erről, hogy össze vagy jó-e, hogy az emberek nem támogatták ezt a nyilatkozatot, de azt szeretném, hogyha a korábbi eh, napirendi eh, pont eh, részvevőivel kapcsolatba lépne, mert ők sokat segíthetnének, ez lehetne a legkonstruktívabb, ami létrejöhet ebből a mai estéből. Amikor Írország függetlenné váltak, óriási gondok voltak a földdel, a földtulajdon joggal, néhány kérdés mindig nyitott, nagyon érzékeny volt ez a téma, és úgy gondolom, hogy továbbra is meg kell vizsgálnunk a, a világon azt, hogy hol vannak ilyen konfliktusos helyzetek, ahol az embereknek nincs hozzáférése a földhöz, de sokkal részesebben kell ezt megvizsgálni. Andrew úr. Köszönöm. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Nagyon gyorsan, én is nagyon sajnálom, hogy ez a két vita nem a közös mezőgazdasági politikáról szóló vita előtt került terítékre, hiszen akkor kicsit gazdagította volna azt a vitát. Így nem tudjuk mélyrehatóan megvizsgálni ezeket a kérdéseket ez a két téma, a biztonság, illetve az élelmiszer ágazat szuverenitása nagyon fontos politikai kérdések, és ahogyan elhangzott, nem tudom, hogy van-e lehetőség arra, hogy meghatározzák, hogy a, hogy a, az európai állampolgár, az európai országok egy része miért tartózkodott, ebben a témában, hiszen itt egy élelmezésügyi kihívásról van szó, tehát azt hiszem, hogy hosszú távra kellene gondolkodnunk a termelésre, és ezt rendkívül fontosnak tartom. Euh, Monsieur le Président. Euh, une réponse rapidement en trois points. Három euh, pontban reagálnék gyorsan a képviselő kérdéseire, illetve reagálnék arra is, amit az Európai Külügyi Szolgálat képviselője felvetett. Nos, bizonyos országok tartózkodtak ahogyan elhangzott, és ennek három oka van. Egyrészt nem akarunk kollektív jogokat. Ez nem új. A nemzetközi jogok területén, illetve az emberi jogok területén vannak olyan konkrét csoportok, amelyek védelmet élveznek, külön védelmet. A kiszolgáltatott helyzetük miatt. Gondolok itt a migránsokra, a nőkre, a fogyatékkal élőkre, a vidéken dolgozókra, és így tovább. Tehát ez nem újdonság. Második pont. Ez a nyilatkozat konfliktusba kerülhet a már meglévő emberi jogi eszközökkel. Ez hamis állítás. Egyértelmű